God Jó reggelt kívánok, svédül fogok beszélni. God morgon allihopa och välkomna till dagens eh, sammanträde. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és eh, üdvözlöm a reggeli ülésünk résztvevőit. Először is eh, elnöki bejelentésekkel kezdeném. Megváltoztattuk a napi rendet, csak egy kicsit. Ez azt jelenti, hogy a politikai frakcióknak lesz idejük a holnapi választási listát előkészíteni, és eléggé bonyolult. Holnap két órán át fogunk szavazni, ez nem egy igazán mindennapi dolog a mi bizottságunkban. Majd pedig a napirend elfogadása következik, eddig nem és több minden változott a, napire, a jegyzőkönyvben. Ez azok a jegyzőkönyvek, amelyek a decemberi ülésekkel, november, illetve októberi ülésekkel kapcsolatosak, valamint van egy a PES és a FAM üléseknek és a LIBE FAM üléseknek a jegyzőkönyvei is, és azt javaslom, hogy ezeket is jegyezzük fel, és tekintsük elfogadottnak. Innentől pedig akkor átlépünk a negyedik, kérdé, negyedik napi rendi pontra. Fellépés a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetése témában. Ez előkészítés alatt áll és valószínűleg megkapták a dokumentációt, és állásfoglalást javaslunk. Nem gondoltam ezt most megvitatni, de alkalmuk lesz módosító indítványokat benyújtani, és nyilvánvalóan az a lényeg, hogy ez lehetőleg rövid és összefogott módosítók legyenek. Három kérdés van, amelyek alapvetően fontosak, amikor a szakbizottsági stratégiáról beszélünk, illetve a, az Európai Bizottság megígérte a Stockholmi ö, program keretében, hogy minden nők elleni erőszakkal foglalkozni fogunk, illetve fognak, és ezért van egy külön javaslat arra, hogy a női nemi szervek csonkításával külön foglaljunk, foglalkozunk. Ugyanakkor az erőszak különböző formáinak kombinált formája is fontos, és fontos, hogy egy átfogó megoldás legyen, mert hogy azt is fel kell térképezni, hogy a különböző nőket érintő erőszakok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát az állásfoglalásnak a szövege a korábbi bizottsági álláspontokra épül, amit a bizottság már többször elmondott, tehát ezben nincsen valójában semmi igazán új. És mindezekről holnap fogunk szavazni azonban. Most megnyitom a vitát, megadom a szót. Csak nagyon röviden támogatni szeretném, szerintem is fontos és nagyon lényeges, hogy ebben megállapodjunk, és egyetértek önnel, és remélem, hogy ezt az üzenetet meg fogják hallani azok is, akiknek meg kellene hallaniuk. Elnök, köszönöm szépen. Rendben. Hogyha senki más nem akar ehhez hozzászólni, akkor erről holnap fogunk szavazni, megvan a felszólaló listánk, és eh, remélhetőleg majd vagy a február első vagy második ülésén kerül aztán eh, további terre, ez majd még eldöntendő. És akkor most következik az ötös napi rendi pont. a 2012-es mentesítés az EU általános költségvetésére vonatkozóan Európai Bizottság téma. Matera asszony a jelentéskészítője. Sajnos ő nem tud ma itt lenni, de Klaus asszony viszont itt van, és ő fogja helyettesíteni. Öné a szó. Guten Morgen. Ich... Jó napot kívánok! Matéra asszony ma nem tudott eljönni, de engem kért meg, hogy képviseljem, helyettesítsem, és egy-két pontos üzenetet is megfogalmazott. A FAM szakbizottság az Európai Unió egész költségvetésének, különböző fejezeteinek, illetve a hármas résztervnek a mentesítéséről is dönt a egyenjogosítási intézmény tekintetében 2012-ben Matera asszony javaslatokat készített eh, a KONT, a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság számára. A nemek közötti egyenlőség ről javaslatot készített. Tehát mi szerint, hogy a nemek közötti egyenlőség témáját minden politikai területen jelenítsük meg, és a költségvetési eljárás minden területén horizontálisan e, vizsgálják ezt a kérdést. Minden évben megtesszük ezt, e, figyelmeztetjük a konszakbizottságot, de idén is megtesszük ezt. Ezen felül pedig a számbevőszék bizonyos e, számbevőszék beszámolójából a szociálpolitika területén növekvő hiba százalék növekedést olvashatunk, illetve azt olvashatjuk, hogy növekszik a hibák százaléka. Ez persze aggályos számunkra, éppen ezért a vélemény, Matera asszony véleményem további információkat kér. Hogyha hibakvóta a nemek közötti egyenlőség ügyével is összefügg, akkor ebben az esetben szakbizottságunk további információkat kér, hiszen csak konkrét módon tudunk további információkkal rendelkezni. Ezen felül nem specifikus indikátorok és adatok kidolgozására tesz javaslatot a véleménykészítője, Mater asszony tehát, annak érdekében, hogy a nemek közötti e, egyenlőség megteremtésének szempontjait jobban tudjuk érvényesíteni. Ezen felül pedig felszólítja a bizottságot, hogy a hosszú távú kifizetéseknél, kifizetések betervezési során és a költségvetési prioritások kialakítása során mindig vegyék figyelembe a gender perspektívát. Remélem, hogy a szakbizottság tagjai támogatni tudják ezt a véleményt, illetve hogyha itt a vitában még további szempontokat felvetnek, akkor ezeket tovább fogom adni a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor megint Gurmai asszonyé a szó. Nagyon szépen köszönöm. Papadopoló asszony nevében beszélek, aki nem tud a mai megbeszélésünkön részt venni. Ciprusra kellett utazni a személyes okokból. Gratulálni szeretnék a jelentés készítőjének, és biztos vagyok, hogy a megfelelő üzenete átmegy, és egy nagyon jó vélemény fog születni. Ő támogatja a jelentés készítő álláspontját, és azt szeretném én is csak megemlíteni, megemlíteni, ami már elhangzott, hogy nagyon sajnálatos, hogy a szemvevőszéki jelentésben nincsen nem térnek ki arra, hogy a nemek egyenlőségi kérdéseinél hogy néznek ki, illetve hogyan kerül előremozdításra az egyenlőség kérdése. Fontos ugyanakkor az, hogy a pénz hogyan került el költésre, hogy sikeresek voltak-e a programok, és elérésre kerültek az előrelépések. Elemzéseket és a költségvetési folyamat minden szakaszába be kellene iktatni, oly módon, hogy a férfiak és nők prioritásait azonos módon vegyük figyelembe, és az Európai Unió forrásait abból a szempontból most megvizsgálják, hogy milyen igényei vannak a nőknek és a férfiaknak. A tervezési eljárás nyilvánvalóan javulni fog, oly módon, hogy ez segítse az egyenlőséget és a szociális kohéziót, mert ez a kettő szorosan összefügg. Továbbá az Európai Parlamentnek fel kell kérnie a bizottságot, hogy konzisztensebb és szisztematikusabb módon értékelje a az egyenlőségi kérdéseket és ezeknek végrehajtását az összes politikában, és minden politikában ezeket vegyék figyelembe. Az, hogy nincsen szisztematikus értékelése és nyomonkövetése a nemek egyenlőségi kérdéseinek, a hatástanulmányból, illetve a hatékonysági szempontból ez egy komoly probléma. Természetesen tudjuk, hogy milyennek az oka, de mégiscsak lényeges dolog, hogy megfelelő eszközöket alakítsunk ki ahhoz, hogy a nemekre specifikált mutatók kerüljenek kidolgozásra, és mindegyik folyamatot nyomon kövessük természetesen az eredményekkel együtt és strukturáltan vizsgáljuk azt is, ami negatívan hat a nemek egyenlőségére. Megfelelő válaszokat kell a válság időszakban, és itt még fontosabb a nemek egyenlőségének kérdése. Köszönöm. Tack så mycket för det. Det finns ingen mer på... Van-e még valami hozzátenni való? Szeretne még valaki beszélni? Senki nincs a hozzászólók listáján. Ebben az esetben akkor megnézhetjük az ütemezését. A végső határidője a módosítóknak január 31-e déli 12 óra, 10, február 12-én lesz szavazás majd ezt követően március 13-án illetve vagy áprilisban megy tovább, és ezzel át is mehetünk a következő napi rendi pontra. A 2012-es mentesítés a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete. E, Matera asszony a, itt is a ö, készítő, de visszaadom a szót. Itt is Mater asszony nevében szólok, szólalok föl. Ezzel a véleménnyel a Nőjogi Bizottság a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságtól, az illetékes szakbizottságtól azt kéri, hogy a gender mainstreaminget az EU minden szakpolitikai területén jelenítse meg állásfoglalás indítványában. Szakbizottságunk az Európai Intézmény eh, Intézet, tehát az EIGE e, eh, fontosságáról szól az Európai Unió intézményi keretében. Matár asszony a második bekezdésben arról beszél, hogy az intézet eh, éves kiadásai 7,7 millió euróra tesznek évente, és ezek megfelelnek a költségvetési rendnek. Ezen felül a szakbizottság Matár asszony tollában ki elégedettségéről tesz tanúbizonyságot, hogy az Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete eredményeket ért el az fennmaradt eszközök 2011-ről 2012-re való átgörgetésében. Mi több, annak is örül, hogy a 2012-es eljárás minden tekintetben jogszerűnek lett tulajdonítva. Az ötödik bekezdésben a vélemény szerzője az ellenőrző intézmény, illetve az ellenőrző intézkedések fontosságáról, valamint a költségvetési eszközök felhasználásának ellenőrzésének fontosságáról beszél. A nyolcadik bekezdésben pedig az intézet tevékenységé beszámolójáról szól a vélemény, és arról is beszél, hogy az intézet 2012-ben két jelentést készített a gender mainstreamingről és az éghajlatváltozásról, valamint a nők erőszakos cselekmények áldozatává vált nők védelméről, és ezt az intézet vezetője jegyezte, és ezt üdvözli Materasszony. A meglévő információk alapján az EIGE mentesítést kaphat a 2012-es költségvetési év tekintetében. Köszönöm szépen. Eh, Lämna ordet fritt och då går först ordet till eh, fru. Akkor most megadom a szót, és Morvai asszonyi a szó. Elnézést a tudatlanságomért, de valamiről én lemaradtam tehát akkor 7,7 millió eurót kapnak évente, és eh, mit csinálnak azon túl, hogy ezt a két jelentést megírják? Említette, hogy ugye két jelentés készült. Általában az érdekelne, hogy mi a tényleges eredménye, eh, eh, amire költik el ezt az összeget az Európai Unióban mi a tényleges hatás a tényleges nőknek a tényleges életére mert a nők elleni erőszak áldozatairól például az én hazámban Magyarországon szinte semmiféle intézményi keret nincsen az áldozatok számára. Nagyon sok pénzt költenek el az Európai Unióban, és nagyon sok nő ennek ellenére nem látja ennek a kézzelfogható eredményét Európában. Ezért szeretném ezt érteni. A számokat értem 7,7 millió per év, és van két jelentés. Mi van ezen túl? Köszönöm szépen, köszönöm a kritikai észrevételt. Azt gondolom, hogy a jövő továbbra is jogos a bírálat, és biztatom a kollégákat, hogy olvassák el a véleményt, és módosító indítványokkal éljenek. Mi annó többségben döntöttünk arról, mind a szakbizottságban, mind az Európai Parlamentben, hogy támogatjuk az intézet felállítását. Ez egy politikai döntés volt. Persze, természetesen egyes területeken még mindig van mit tenni, még a lemaradást ki kell küszöbölni, és a Gender Intézet, tehát az EIGM költségvetésével éppen a gender mainstreaming ügyét, illetve céljának elérését szolgáljuk az Európai Unióban. De egyetértek a kolléganővel, Morvai Krisztinával, hogy kritikus szemmel vizsgáljuk a Gender Intézet tevékenységét, és hogy mondjam, nem az én tisztem az, hogy védjem ezt az intézetet, de talán érdemes volna egyszerre az EIG -e vezetőségét meghívni ide a FAM szakbizottságba, nőjogi szakbizottságba, hogy face to -face, szemtől szembe megvitathassuk a kérdéseket, ez a politikai feladatunk hogy támogassuk az ő munkájukat, de ugyanakkor nyomást is gyakoroljunk rájuk a tekintetben, hogy milyen munkát végezzenek a jövőben. De ebben a kérdésben csak a költségvetésről, illetve a mentesítés megadásáról van szó. A következő, mielőtt megadám a szót a következő hozzászólónak, szeretném elmondani, hogy a következő ülés alkalmával, ahova meghívtuk az EIG-et, hogy beszéljenek az előadásaikról, a tehát épp ez, szakértőt is vendégül fogunk látni, és éppen azt kértük, hogy mondják el, hogy ők hogyan látják az Egyenlőségi Intézetnek a munkáját, és az igazgató is eljön, és beszámol a konkrét tevékenységükről. Minden második évben van egy látogatás, amit mi teszünk önállók, és rendkívül jó kapcsolatok alakultak ki és az ő tevékenységről. De most előtte megadom a szót a Gurmai asszonynak. Köszönöm szépen. Először is én úgy gondolom, hogy el kellene mennünk az intézetbe, és ott fel kéne tenni a kérdéseket. És amikor a litván elnökség kezdődött, akkor valóban ott voltunk. De nem sokkal többet tesznek, mint amit hinnénk is itt ebben a teremben. A másik a hatalmas adatbázissal rendelkeznek a ezekről a kérdésekről, sokkal jobb adatbázisuk van, mint a parlamenti kutatóegységeknek. Nagyon jó ö, munkát végeznek. A, a múlt évnek, ha megnézzük a jelentéseit, akkor látjuk, hogy mennyiféle programot szerveztek, és mi mindenben vesznek részt. Természetesen csom, csodák nem igazán tudnak történni, nagyon kevés a személyállományuk, és azt is fontos tudni, hogy amikor a költségvetési ö, fűnyíró elment, akkor az ő költségvetésüket is jelentősen megszabdaltók vagy szabdalták. De fontos tudni azt, hogy hogyan működnek, átlátható, és hogy hogyan végzik a munkát. És tény, hogy az igazgató Langbach asszony gyakran eljön a parlamentbe, ha bármilyen olyan tevékenység van, vagy szükségünk van arra, hogy a bizottsággal együttműködjön, ő mindig készen áll, hogy együtt dolgozzon. De Rita Thompson és Edith voltak a delegáció tagjai annak idején, és a delegáció az fontos. Tehát szerintem mindenképpen el kell látogatni, meg kell nézni, hogy mivel foglalkoznak. Andor László is járt náluk, ő is rendelkezik a szükséges ismeretekkel, és Reding biztos asszonynak nem volt ideje a litván elnökség alatt ellátogatnia. Ez önmagában probléma, mert neki is tudnia kellene, hogy milyen munka folyik ott, de el fog majd jönni, miután úgy döntöttük, hogy rendkívül jó munkát végeznek. Tehát Szerintem önöknek is meg kellene ismerniük, hogy mivel foglalkoznak, mert egyébként nem tudunk megfelelő véleményt kialakítani. Köszönöm, Morvai asszony. Köszönöm szépen. Meghallgattam természetesen az intézet részéről elmondatokat, illetve délután meg fogom hallgatni. Ezzel együtt szeretném hangsúlyozni, hogy a 7,7 millió euró az rengeteg pénz válság idején, és ez a pénz nagyon sok vállalkozó nőt lehetne támogatni ebből ahhoz, hogy a saját értelmes életet tudjanak építeni, hogy meglegyen a megfelelő infrastruktúra a különböző nők elleni erőszak ellen, és ezeket kellene támogatni, és meg kellene értenünk, hogy az is lehet, hogy azok, akik az Európai Unióban dolgoznak bármilyen különböző ö, funkciókban, azok ezeket a, az összegekhez hozzászoktak, és 7,7 millió az nem tűnik olyan nagyon nagy összegnek, és ezért ez átmegy. De nekünk látnunk kell, hogy nagyon meg kell indokolni ezeknek az pénzeknek a felhasználását. És hogyha két jelentés készült, és ezt támogatjuk ilyen formában, akkor ez azt jelenti, hogy elárultuk a nőket, akik Európában ö, olyan helyzetben van, akkor szükségük van arra, hogy egyáltalán túlélő képességüket alkalmazzák. Köszönöm szépen, elnök. Ruminasszony. Very simple and very because... Köszönöm. Nagyon röviden, nagyon egyszerűen, hiszen egy konkrét vita van a közeljövőben erről a témáról. De a szakbizottságot emlékeztetném rá, hogy az egyik fő probléma jelenleg a nemek egyenlősége szempontjából az adatok hiánya, és hogy nincsen harmonizált adat és nincsen konkrét adat a tagállamokból arra vonatkozóan, hogy milyen szakpolitikákat hoznak ezzel kapcsolatban. Tehát az intézet éppenséggel azt teszi, hogy a tagállamok felszólítja, hogy ezen adatokat gyűjtsék be, és ezt az elemzést elvégzik arról, hogy milyen szakpolitikák vannak. Tehát senki más nem végzi el ezt a munkát, erre szükség van, és éppen ezért támogatjuk. És pontosan erre van szükség az intézet részéről. És hogyha többet nem tesznek, az azért van, mert nincsen több kapacitásuk. Úgyhogy valójában azt gondolom, hogy nagyon óvatosan bánjuk azzal, hogy mikor bíráljuk őket, hiszen nagyon nehéz ezen adatot megkapni. És hogyha nem védjük meg ezt itt a szakbizottságban, akkor nem tudom, hogy ki fogja azt megtenni. Elnök, köszönöm szépen. Én magam is szeretnék hozzászólni ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban. Többször voltam már kapcsolatban az érintettel, és az egyik fő probléma a nemekes egyenlőségével kapcsolatban az, hogy nincsen megfelelő statisztika és adat arra vonatkozóan, hogy az alapján aztán az értékelést el lehessen végezni. Nos, persze a statisztikai kérdés elég unalmasnak tűnik, de hogyha nincsen megfelelő adat, hogyha nem lehet a nemek közötti különbséget beazonosítani, akkor azt nem lehet kezelni sem, pedig vannak ilyen problémák. Úgyhogy éppen, hogy jelentést kell írni a tanácsnál, a bizottságnál is írtak jelentést. Nagyon sok munka készül, de 2013-ban volt egy téma, amivel konkrétan foglalkoztak, ez a nemek közötti egyenlőség indexe. Ez egy olyan index, amely összehasonlítható az egyes országok között különböző területeken. Különböző nemekre vonatkozó területeket vizsgálnak, munkaerőpiac, hatalmi befolyás és különböző egyéb területek, és itt lehet éppen így megállapítani, hogy milyen különbségek vannak a nemek között. Hogyha az összes különböző részét ennek az indexnek összerakjuk, akkor így bizony össze lehet hasonlítani az egyes tagállamok közötti különbségeket. Például Svédországot össze lehet hasonlítani Dániával, Finnországgal, stb. Elég különböző rendszereink vannak és ezért meg lehet azt is jobban érteni, hogy miért vannak különbségek, és miért van jobb helyzetben Dánia ezen területen. Ezen nagyon sokat lehet gondolkozni. Az index azt méri, hogyha mondjuk valakinek az értéke 100 az indexen, az azt jelenti, hogy teljes az egyenlőség, és hogyha megnézzük a 28 tagban az átlagot, az 54 százalék. Tehát még nagyon sokat lehet javítani a helyzeten, hogy elérjük ezt a százas értéket. Erről lehet vitázni, az indexről is lehet vitázni, bírálhatjuk az indexet, és arról is lehet vitát indítani, hogy mi van emögött. Éppen ezért ez egy kiváló módja annak, hogy tudományosan megnézzük, hogy mi történik, és mi van az index mögött, mi bújik meg emögött. Nos, a jó dolog az, hogy a következő ülésünkön Lambert igazgató el fog jönni hozzánk, és ezért pontosan beszélhetünk arról, hogy min kellene változtatni, hiszen eljön hozzánk. Ezért bátorítok minden kollégát, hogy jöjjenek el a következő ülésünkre. Köszönöm. Azt hiszem más nem kért szót ezzel kapcsolatban. Rendben, ami a határidőket illeti. A módosítók benyújtási határideje január 24 óra 12 óra. Február 12-én szavazunk, és március 18-án fog az illetékes szakbizottság erről szavazni, és áprilisban a plenárison. Még mielőtt rátérnénk a következő napi rendi pontra, szeretném bejelenteni önöknek, hogy a szakbizottságunk egyik tagjának gyermeke született, ez rendkívül jó hír. ha jól tudom, 4,1 kilós a baba, mindenki jól van, anya és gyermeke jól vannak, és természetesen gratulálni fogunk neki. Tudja valaki, hogy fiú vagy lány? Ha jól tudom, akkor biológiailag lányról van szó. Most akkor a következő napi rendi pontra térjünk át a hetesre. Az Európai Uniós nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló helyzetről van szó 2012-ben. Megadom a szót Zuber kollégának. Obrigada, Presidente. Eh, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar... Köszönöm, elnök úr. A jelentéssel kapcsolatban először is azt szeretném elmondani, hogy a megértés és együttműködés ezen területen a kompromisszumok érdekében kielégítő volt azért, hogy közös álláspontot tudjunk kidolgozni. Gyümölcsöző volt az együttműködés, elég szerteágazó munkát végeztünk. Több mint 20 kompromisszumot sikerült összeállítani, és azt gondolom, hogy célra vezető volt ez a munka. És ezen kívül azt gondolom, hogy ezen kompromisszumok meg fogják kapni a frakciók többségének a támogatását. A kompromisszumok két-három alapvető kérdésre koncentrálnak. Először is, ami a gazdasági helyzet elemzését illeti, ez lenne az első. A gazdasági és politikai helyzet elemzése. Itt azt próbáljuk felmérni, hogy ez a helyzet mennyire befolyásolja konkrétan a nők helyzetét. Abból a szempontból, hogy mennyire maradnak le a jogok szempontjából a nők és férfiak közötti egyenlőségtől. Vannak bizonyos részletek nüanszok azzal kapcsolatban, hogy a nőket mennyiben érinti ez a gazdaság és politikai helyzet. És hogyha azt próbáljuk megnézni, hogy milyen mértékben befolyásolja őket a gazdasági válság, akkor mindenképpen kimondható, hogy egyértelműen befolyásolja őket, és politikai intézkedéseket hoztak a gazdasági helyzet kezelésére. Ezen politikai intézkedéseknek konkrét kihatásaik voltak a férfiak és nők közötti egyenlőség helyzetére. Így tehát különböző kompromisszumokat sikerült kidolgoznunk, amelyek a gazdasági, a munkanélküliségi kérdésekre vonatkoznak, és arra, hogy milyen különbségek vannak a munkakörülményekben a nők és a férfiak között, milyen bérkülönbségek vannak a férfiak és a nők között, milyen különbségek vannak a nők és férfiak között abban a tekintetben, hogy hogyan férnek hozzá a különböző szociális ellátásokhoz, és vannak kompromisszumok, amelyek a nőket érintő erőszakra vonatkoznak, a nőkkel történő emberkereskedelemre vonatkoznak, és vannak egyéb kompromisszumok, amelyeknek a témája az, hogy a nők, a fiatal nők mennyire bizonytalan helyzetben élnek. A 301 módosítóból 300, pontosabban 315 módosítóból sikerült tehát ezen kompromisszumokat összeállítanunk. Ami a szavazólista iránymutatásait illeti, ezzel kapcsolatban a szándékom az, hogy mivel a módosítók nagy többségét el tudom fogadni, összesen két-három kérdésben vannak kérdéseink, és ott tehát a tartózkodást javasolnám. Ezért azt szeretném elmondani, hogy ami a 170-es módosítót illeti, amelyet Berez asszony javasolt. Itt van egy kérdésünk azzal kapcsolatban, hogy mi a tartalma és mi a célja ennek a módosítónak. Ugyanis a javaslatunk a munkaszerződésekkel kapcsolatban arra vonatkozott, hogy az állandó munkahelyekhez valós munkaszerződéseket kell rendelni. Ehelyett minden munkahelyhez kell valós munkaszerződést rendelni a módosítás alapján. Annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy a szándéka ennek a módosítónak pozitív, hogyha konkrétan megnézzük, mégsem gondolom azt, hogy minden munkahelynek valós munkaszerződéssel kell megfelelnie, hiszen ami az adott munkahely időtartamát illeti, ezzel kapcsolatban specifikus tulajdonságok lehetnek, tehát vannak olyan munkahelyek, amelyek csak egy ideiglenes időszakra szükségesek. Ezt akartam pontosítani. A szocialista frakcióval vagy a módosítást benyújtó kollégával. Ami ezen kétségeket illeti, ami a kvótákra vonatkozó kompromisszumot illeti, ami a nők arányát illeti a vállalatok igazgatósági tanácsában. Szeretném elmondani, hogy a javaslatom nem támogatja ezt a szavazást, hiszen képviselőként és a frakciómban is kritikusan állunk a kvóták kérdéséhez. Úgy gondoljuk, hogy ez nem oldja meg az alapvető kérdését a nemek közötti egyenlőségnek. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy az én álláspontom ez, ami itt tükröződik, és nagyon sok frakció nem fog ezzel egyetérteni. A szavazás során a frakcióm álláspontja nagyon árnyalt lesz ezzel kapcsolatban. Tehát azt akartam most mondani önöknek, hogy ez az én személyes álláspontom. Úgy gondolom, hogy nem ez a legalapvetőbb kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. Nem alapvető kérdés, Úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben nézeteltérések vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. De a legfontosabb az, hogy azt lássuk, hogy koherens álláspontot képvisel a jelentés. Tehát azok, akik azon dolgoztak, hogy ezen kompromisszumos módosítókat össze tudjuk állítani, az ő munkájukat lassan le tudjuk zárni, és éppen ezért köszönetet szeretnék mondani a frakcióknak, az árnyékjelentéstevőknek, és a titkárság tagjainak is az összes megtett erőfeszítésért, azért, hogy ezt a munkát mára le tudjuk zárni. Köszönöm. Eh, eh, Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Animal kollégának adom meg a szót. Hannibal kollégának. Thank you. Thank you, Jay. I've got a, a statement. Köszönöm szépen. Leva Kakos asszony véleményét olvasom fel. Egyrészt én is gratulálok neki Anna nevű gyermekének megszületéséhez. Nagyszerű hír ez, és azt hiszem, hogy mindenki gratulálhat neki. Rövid közlendője van. Levekakusz asszony tehát először is gratulál a jelentéstevőnek a nagyszerű jelentés elkészítéséhez. Úgy gondoljam, hogy a legfontosabb pontok mind megjelennek a módosítókban és a kompromisszumos módosítókban, és egyetért a takarékossági politikáknak a nőjogokra való negatív kihatásával, különösen a munkaerőpiacon. Ezen felül pedig a nemek közötti fizetési és a nemek közötti nyugdíjakban mutatkozó különbséget is aggasztónak tartja, és a családi élet és a munka világának jobb összeegyeztethetőségét tűzi zászlájára. Több támogatást kell adni a fiatal nőknek, hogy megtalálják számításaikat, helyüket a munkaerőpiacon, azáltal is, hogy lehetőséget kínálunk nekik állandó vagy teljes munkaidőben végzett munkára, hiszen ezzel járnak a szociális támogatások. Ezen felül pedig kolléganőm a nők terhére elkövetett erőszak kapcsán veti fel aggájait, amely esetek száma nőtt a krízis következtében. Több biztonságos házra vagy befogadó házra van szükség. Ezen felül pedig a munkahely biztonság kérdését is hangsúlyozza, amelyről egyébként a jelentéstevő is beszél, és Beressa asszony módosítójára utal vissza. Én mindenki, én és frakció mindenkit megvédenénk, akik rendes munkaszerződés keretében dolgoznak, elkerülendő a bizonytalan vagy prekárius munkaszerződések terjedését. Ez a jelenség persze egyre jobban terjed, mármint a bizonytalan munkaszerződésekkel helyzete, de az SND frakció támogat mindenkit, aki a munka, rendes munkaszerződések megerősítése mellett van. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy az egyenlőtlenség a gyökerét nem a munkaszerződésekkel tudjuk megszólítani, illetve megoldani, de segít a munkaszerződések helyzete is, valamint segít az is, hogy az igazgató tanácsokban egyre nagyobb legyen a nők részaránya. Gondoljon csak ön elnök úr a svéd kvótára, a svéd politikai életet meghatározó kvótára, a svéd parlamentben mára már több a nő, mint a férfi, tehát igenis működhetnek ezek a kvóták, tehát hogyha az Európai Unió vezető cégei számára előírjuk, hogy vegyenek fel több nőt, akkor ez is működni fog. Köszönöm szépen. Most pedig Bilbao Barantikeznek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a jelentéstevének a munkáját, melyet elvégzett. A különösen a kompromisszumos módosítók indítvány, indítványok kidolgozásában. Egyetértünk, úgy gondoljuk, hogy véleményünk megjelenik ezekben a kompromisszumos módosító indítványokban. Mi több, már az első dokumentumot illető vita során elmondtuk, hogy ez a dokumentum elsősorban a krízisre, illetve a gazdasági feltételek eh, egyenjogosításra való hatásáról beszélt. Mi pedig módosító indítványainkban azt a szempontot domborítottuk ki, hogy a közpolitika jobban járuljon hozzá ahhoz, hogy a nők nagyobb szerepet vállalhassanak az európai szociális modell kidolgozásában, és a nem bérért végzett munka társadalmi építő jelentőségét jobban ismerjük el. Minden társadalom és minden költségvetés ismerje el, hogy a nők nem bér által, nem bérezés ellenében végzett munkája milyen jelentős szerepet játszik a társadalmi kohézióban. Nagyon fontos a rugalmas munkaidők jobb elterjesztése, annak érdekében, hogy minden családtag a saját igényei szerint tudjon dolgozni, összeegyeztetve így a munkavilágát a családi élettel. Nagyon fontos az is, hogy a munkaszerződések és a gazdasági helyzetről beszélvén biztosítsuk, hogy a nőket a döntéshozatali folyamatokba is bevonjuk. Nem csak jogi folyamatokról van itt szó, jogi kérdésekről van itt szó, hanem a versenyképesség szempontja is felmerülnek, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy minél jobban integráljuk a nőket a munka világába, is a régen csak férfi területnek számító munkaterületekre, annál jobban nő a kreativitás, nő a cégek versenyképessége, és jobb mérlegfőszegeket, mérlegeredményeket mutatnak ezek a cégek. Éppen, tehát, éppen ezért tehát a prekárius vagy bizonytalan munkaviszonyok szempontja aggasztó, de ugyanakkor lehet ennek pozitív szempontja is, hogyha ezzel, ezekkel a munkaszerződésekkel magasabb pozícióba hozhatjuk a nőket. Fel kell számolnunk a sztereotípiákat, egyéb iránt ez a parlamentben is érvényesül, még itt a mi parlamentünkben a beszédünkben, az általunk használt képekben még mindig a régi sztereotípiák öltenek testet, éppen ezért tehát ez a célkitűzés, horizontális politikai célkitűzés kell, hogy legyen. Még annyit szeretnék elmondani, hogy támogatjuk a jelentéstevő által elkészített kompromisszumokat. Húsz évvel ezelőtt, húsz évvel ezelőtt tehát még nem szálltam volna síkra a kvóták mellett, de nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a kvótáról, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem igaz, hogy a kvóta nem járna eredménnyel. Azaz a kvóták igenis eredményesek. Nagy vitákat folytattam még húsz éve barátaimmal, ők a kvóta pártján voltak, én nem, már pedig most el kell ismernem, tévedtem, a kvóta jobb helyzetbe hozhatja a nőket a társadalom minden területén. Köszönöm szépen! Következő felszólaló. Köszönöm, először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek, aki a kompromisszumok irányába dolgozott. A néppárt nem fogja valamennyit támogatni, de mégiscsak el szeretném mondani, hogy konstruktív volt a munka, és nálunk is lesznek lelkiismereti szavazások, például a szülői szabadsággal, a szexuális jogokkal. Ami magát a jelentést illeti, a néppárt és mi magunk is körülbelül a módosítók egyharmadát terjesztettük elő, nem volt igazán egyszerű a jelentés készítőjének a helyzete, de úgy tűnik, hogy a tervezet, amit kaptunk, erőteljesen gazdasági orientált volt, és eléggé pessimista is, és általánosító. Például a megszorító intézkedések általános következményeket adott, és a diszpropo aránytalan volt bizonyos tekintetben. Tehát nekünk úgy tűnt, hogy ez nem mutatja a 28 tagállam realitását. A különbségek, az árnyalatok nem jelentek meg. Ugyanúgy, mint a bizonytalan munkaszerződéseket illetően, itt is úgy tűnt számunkra, hogy rendkívül fontos emlékeztetni arra, hogy a részmunkaidő az lehet önkéntes is, és egyes esetekben rugalmassági igényeknek is megfelel a munkaadó és a munkavállaló szempontjából is. És fontos, hogyha vannak bizonyos nők, akik a magánszektorban dolgoznak, illetve magán szolgáltatásokat vesznek igénybe. Vannak bizonyos kompromisszumos módosítók, amik nekünk megint egy kicsit úgy tűnik, hogy túlzottan ideologizáltak. Ugyanakkor fontosnak tűnik az is, hogy más szempontokat is figyelembe vegyünk, ne csak a bér azonosságot és a foglalkoztatást, ezek természetesen fontosak, de fontos a neveknek az egyenlőségét 2012-re globálisan vizsgálni. Ezért bővítettük ki 124 módosítóval a, a terjét terjedelmét ennek a jelentésnek. Ismételten kértük a bizottságot, amit már többször mondtuk, hogy biztosítsák azt, hogy az azonos bánásmód férfiak nők között valamennyi tagállamba kerüljön alkalmazásra. Tudjuk, hogy ez még nem így van, és ez elfogadhatatlan. Az is sajnálatos, hogy azonos szaktudással a nők még mindig kevesebbet keresnek, és 2012-ben, hogyha megnézzük a válság hatását, azt is pontosítani kell, amit tapasztaltunk, hogy

a különbség férfiak és nők között a válság csökkentette a különbséget azért, mert főként a férfiakat foglalkoztató ágazatokat érintette a válság. Viszont az is mutatja, hogy a nők a foglalkoztatási piac strukturális egyenlőtlenségeinek is az áldozatai. Tehát ezért pontosítani kell a válság hatását. És természetesen vannak strukturális igazságtalanságok a ö, foglalkoztatási piacon. Van vannak módosításaink, amik bizonyos foglalkozásokat próbálnak elterjeszteni a nők között, és a nőket, a lányokat érzékenyebbé tenni ezen foglalkozások iránt, például a különböző tudományos gazdasági pályák azonos bérgaranciával. Nagyon fontos a módosítókban a fiatalokkal való foglalkozás, és azt is bátorítjuk a tagállamokat, hogy már a tanulmányok alatt a fiúk és a lányok azonos képzést kapjanak, ami még mindig nem valósul meg minden esetben. Fontos a munkáltatókat is ösztönözni arra, hogy jobban érdeklődjenek a nők iránt, például a regionális kereskedelmi kamarák, az iparvilága, a hálózatok, tehát megfelelően létrehozni a kapcsolatot a nők és a a magánélet, szakmai élet összeegyeztetése ugyancsak alapvető. Itten a módosítóink arra irányultak, hogy specifikus intézkedésekre van szükség, ami ösztönzi a férfiakat és a nőket, hogy a családi, szociális és munka feladataikat jobban megosszák, illetve a bölcsödék és egyéb ellátási szolgáltatások nem kizárólag az állami alkalmazottakat kellene, hogy megcélozzák, hanem a vállalatokat is. Mater asszonyára egy másik módosítót is benyújtottunk, tudom, hogy itt nagyon nagy véleménykülönbségek vannak, hogy fontos lenne a úgynevezett family care giver, tehát családi gondozást biztosító személy, tehát, hogyha például egy nő valamelyik család tagját ápolja, vagy gondozza, akkor ez ne jelentse azt, hogy hátrányos helyzetbe kerül a munkahelyén, hanem ismerjék el, hogy ez is egy nagyon fontos. Másik a fogyatékossággal élő nők helyzete, illetve a fogyatékos gyerekkel élő nőknek a helyzete, ami egy különösen nehéz helyzet. Tehát erre külön oda kell figyelni. A sztereotípiákkal kapcsolatban a néppárt felhívta a tagállamokat, hogy több figyelemfelhívó programot tartsanak, különösen a fiatalok közében, a serdülők közében, a nőkről alkotott kép a médiákban ugyancsak fontos, illetve a politikában a nők helyzete szintén fontos. És szerintem többen is jeleztük, hogy figyelembe kell venni például a választások alkalmával és a következő európai ö, időszakra és ciklusra a bizottságnak meg kellene ragadni ezt az eszközt, hogy jobban ö, megjelenítse az egyenlőséget a majdani ö, új bizottságban. Reméljük, hogy ez nem csak egy ö, óhaj lesz, és Számos módosítót nyújtottunk be a nők elleni erőszak vonatkozásában. Parvanora asszonynak az elképzelését is támogatjuk, hogy a 2016-ot szenteljük a nők elleni erőszakévének, és hallottam, hogy Zuber asszony nincs igazán meggyőződve a kvóták ügyében, de javaslom, hogy jöjjön el és nézze meg Belgiumban milyen jól működik. Szerintem eléggé haladóak vagyunk e tekintetben, legalábbis nálunk működik Természetesen ez nem teljességgel mutatja az összes módosítót, de ezzel be is fejezem. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Am någon från kommissionen vill eh, säga någonting i det här Köszönöm szépen, tehát akkor ezt lezárhatjuk, ezt a napi rendi pontot nem kell lezárnunk, de hogyha még kéri valaki, a szót megkapja, ha nem, akkor pedig Zuber asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés, illetve a jelentés most lefolytatott vitája úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és világossá tettem, hogy a gazdasági kérdések, és eh, ahogyan én magam jelentéstervezetemben a gazdasági kérdésekről szóltam, nagyon fontos szerepet játszanak, és jó okunk van erre, hogy ezekről beszéljünk súlyponti szemponttal. Ugyanakkor látni kell, hogy ez a jelentés az Európai Bizottság értékelésén, helyzetfelmérésén alapszik, melyet eh, a nemek közötti egyenlőség helyzetéről készített a 2012-es év tekintetében. És ez tehát az Európai Bizottság jelentése elsősorban gazdasági kérdésekre koncentrál. És arra megállapításra jut, hogy ezek a gazdasági kérdések súlyos hatással vannak a nemek közötti egyenlőség ügyére, mi több károsítják azt. A gazdasági kérdéseknek tulajdonított a jelentésemben, az a tény, hogy jelentésemben a gazdasági kérdéseknek tulajdonítok nagyon nagy jelentőséget, azzal magyarázható, hogy az én jelentésem az Európai Bizottság tanulmányán alapszik, mely, mint mondtam, szintén a gazdasági kérdéseket állítja a figyelem homlok terébe. De van itt egy másik szempont is, amelyet, amelyről vita volt, amelyről azt kérték, hogy tisztázzam. Ez pedig a fő munkaidőben vagy részmunkaidőben végzett munkavégzés kérdése. Illetve az önkéntesség, tehát a bér nélkül és fizetés nélkül végzett munka jelentőségének kérdése a társadalomban. Nos, elmondhatom erről, figyelembe véve mindazokat a nehézségeket, amelyekkel a nők a társadalomban szembenéznek, elmondhatom tehát, hogy a nőknek specifikus nehézségeknek kell megfelelniük, nem csak a munkaerőpiacon, hanem a család, család életben is, és éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy az önkéntesség elvét megjelenítsük, és ezt a munka végzéssel hasonlatos szintre emeljük, hiszen a nők nagyon gyakran nem fizetett, nem anyagilag kompenzált munkát végeznek, mely a társadalomban nagyon fontos szerepet játszik és ezek, ez a munkavégzés nagyon sok előnyel jár más területeken, a társadalom más területén. Meg lehet, hogy Portugália viszonyai eh, kondicionálnak engem, a gondolkodásomat befolyásolják, de eh, bizony vannak itt munkák, munkaterületek, amelyek leginkább csak a nők számára vannak fenntartva. 200-300 eurós munkaszerződéseket kapnak, tehát nagyon rosszul fizetik ezeket a munkákat, és a nők így néha alternatív úton kell, hogy keresenek. És így a munkavállaló biztonsága is veszélybe kerül. És ez a szempont igen aggaszt engem. Valószínűleg Összességében tehát ezt a szempontot is ki kell domborítani, de a nők igényét és társadalmi helyzetét is figyelembe kell venni. De azok a nők, akik, eh, azok a nők, akik mondjuk ápolást végeznek a családon belül, eh, ezeket eh, bünteti a társadalom azáltal, hogy nem fizeti meg őket, lenézik őket gyakran, hátrányba helyezik őket. Éppen ezért nem szabad, hogy bármilyen módon azt a képzetet erősítsük meg, mely a társadalomban amúgy is fennáll, hogy a nők azok, akik az ápolást végzik. Nem állítom, hogy a kollégák, módosítói ezt a felvetést erősítenék meg, hanem sokkal inkább azt az aggályt hangoztatják a módosítók, hogy a nők nagyon gyakran akaratukon kívül a családi ápolókká válnak, de én még fontosabbnak tartom, hogy a nők terhére elkövetett diszkriminációt megakadályozzuk, hiszen az ápolás munkájával ők nagyon fontos társadalmi szerepet vállalnak. Hiszen társadalmainkban gyakran nem megfelelő működnek a szociális ellátórendszerek. No, még egyszer köszönöm mindenkinek a hozzászólását és az észrevételeit. Köszönöm szépen! Holnap szavazunk erről a jelentés tervezetről. És a plenáris napirendjére vélhetőleg március hónapban kerül. Hosszú szavazás lesz ez, de roppant izgalmas lesz, és nagyon kíváncsian várom, hogy, az ered, hogy a jelentés milyen végeredményt revezet. Most pedig rátérünk a nyolcas napi rendi pontra, a szexuális kizsákmányolás és prostitúció és ezeknek a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatása. Most pedig megadom Hannibal asszonynak a szót, aki a jelentéstevő. Thank you, Chair. Um, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, és megtiszteltetésnek is érzem, hogy lehetőségem van ezt a jelentést előterjeszteni egy olyan témával kapcsolatban, ami véleményem szerint rendkívül fontos, és egyre nagyobb fontosságú az egész Unióban. A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás nagyon erősen a nőket érinti, mert a legnagyobb része azon személyeknek, akik prostituáltak, azok alapvetően nők. 99%-ban nők a prostituáltak. Ezért nagyon fontos és sürgető téma ez, és ezért örülök, hogy lehetőségem van előterjeszteni ezt a jelentést. Nagyon remélem, hogy elfogadásra kerül majd, és a tagállamokhoz is el fog jutni, és a tagállamoknál kiváltja azt, ahogy felülvizsgálják a meglévő jogszabályaikat és rendelkezéseiket. A prostitúció alapvetően a nő az egy, nemek egyenlősége ellen hat. Ez egy olyan aránytalan helyzet, amikor egy férfi megvásárolhatja egy nőnek a testét. Mindenki mondja, hogy ez évezredes szakma, Nincs oka, amiért ennek így kellene tovább mennie további évezredekre, és alapvetően ez a nők ellenére van, a nők ellen hat, és ezt próbáltam megjeleníteni a jelentésemben. Nem vagyok annyira idealista, hogy azt hinném, hogy holnapra vagy néhány éven belül felszámolhatjuk a prostitúciót, de úgy gondolom, hogy azt mindenképpen megtehetjük, hogy olyan intézkedéseket hozunk, amelyek csökkenti a prostitúciót és az ehhez kapcsolódó bűncselekmények területeket, és ezt próbálta megcélozni ezzel a jelentéssel. Az Európai Bizottság maga is azt mondta, és ezt idézem a jelentésben, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség eh, sérti az alapjogokat, és a prostitúció pontosan ezt teszi. A prostitúció szélesebb értelemben az emberi méltóság ellenére is van. Ugyanakkor ahogy ezt ebben a szakbizottságban nagyon jól tudjuk, különböző megközelítések vannak a prostitúció tekintetében. Alapvetően filozófiai magatartásokról van szó. Van az egyik, amelyiket felvázoltam, úgy gondolom a, az az elemzés, amin dolgoznunk kellene, hogy a prostitúció a nemek egyenlősége ellen hat és sérti a nőket. Van egy olyan álláspont is, mely szerint sok tekintetben helytálló, de itt a gyakorlattal van a probléma, hogy a nőknek szabadon kell eldönteniük, hogy mit tegyenek a saját testükkel, tehát saját maguk rendelkezhessenek a testükkel. Ez helytálló, de úgy gondolom, hogy a nők és a prostitúciót nem azért választják, mert ezt akarják. Nagyon sok vitát folytattunk, és nagyon sok ember kereskedelmi is csatlakozik ehhez. És az Európai Bizottság is rendelkezik adatokkal, amik Tudom, hogy az adatokat rendkívül nehéz összeszedni, de a bizottsági adatok azt mutatják, hogy 80%-uk azoknak, akik az Unióban, prostitúcióban dolgoznak, emberkereskedelem áldozatai is. Különböző egyéb bűncselekmények, mint a futtatás is van, és azok a jövedelmek, amik ebből származodnak, azok is a prostitúcióból száll. Tehát ez egy nagyon jelentős szervezet bűnözést is jelent még azokban országban is, ahol legalizálták a prostitúciót. Ez önmagában a prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekményeket nem csökkenti. Azért, mint Hollandiában, Németországban legális a prostitúció, nagyobb a hozzá kapcsolódó bűncselekmények száma is. A prostitúció Németországban, Hollandiában és Görögországban legális egyébként. Más európai országokban nem legális, hanem a nőket büntetik ezért. Ez van például az Egyesült Királyságban, a prostitúció önmagában nem illegális, de a szolgálatoknak a felkínálása, hogy ez egy nagyon angol megfogalmazás, az illegális tevékenység. Ugyanez van Írországban és más európai országokban is van ez, ahol hasonló jogszabály van, tehát tulajdonképpen a nőket büntetik, nem áldozatnak tekintik őket. Másik modell, amelyik támog, egyre nagyobb támogatást kap, ez a svéd modell, és más, de Európai Unióban az egyetlen ilyen ország, ahol a vásárlót, aki szol, szexuális szolgáltatást vásárol, azt tekintik bűnözőnek, tehát azt követi el a bűncselekményt. Tehát az a férfi, aki a nőt megvásárolja, ő követi el a bűncselekményt és ezt beleírtam a jelentésbe, és úgy gondolom, hogy ez az az út, amit követnünk kellene, mert nagyon is nyilvánvaló Svédországból, hogy ez csökkentette a prostitúciót, és megváltoztatta a nők iránti magatartást is. A fiatalabb férfiak, amikor prostitúcióval találkoznak, olyan tevékenységek engedik, amivel nem kívánnak kapcsolatba kerülni. Ez nagyon fontos, és érdekes módon például Franciaországban, ahol nagyon hasonló volt az angol helyzethez még ma is az, a változás a francia parlamentben, nem tudom, hogy majd talán át fog menni, szenátusban nem biztos, hogy a svéd modellt szeretnék bevezetni, azaz, aki vásárolja a szexuális szolgáltatást, az követi el a bűncselekményt. És ez is kezd elfogadottabbá válni, tehát ezt kellene támogatni az unión belül. Ebben a kontextusban egy kicsit meg kellene azt is vizsgálnunk, hogy a nők miért választják a prostitúciót, miért kerülnek bele. Szerintem nem szabad választásból. Őszintén szólva úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan nő van, aki eh, akármit is mond a szexuális dolgozók lobbia nem hiszem, hogy az igazi karrierválasztás lenne részükről. Nagyon érdekes adatok vannak ezzel kapcsolatban. Körülbelül 80%-a azoknak, akik prostitúcióban dolgoznak, önmaguk pedofília áldozatai voltak, visszaértek a helyzetükkel, vagy erőszak áldozatai voltak. Különböző okok vannak, amik azt mutatják, hogy a recesszió egy kicsit változtatott ezen a helyzeten. Sohasem szabad választásról van szó. Ha valaki a prostitúcióba megy, mert szexuális erőszakot szenvedett el, vagy azért, mert nincs egyszerűen más mód, hogy saját magát vagy családját eltartsa az illető, akkor ez nem szabad választás. Ez nem azból hogy én ezt választom munkának. Tehát ezt kell megérteni, a prostitúció nem olyan munka, mint bármilyen egyéb munka vagy tevékenység. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez így van. Én nem hiszem, én nem tudom igazán megérteni, én nem hiszem, hogy van olyan nő, aki azt mondaná, hogy önkényesen azt mondom, hogy nem most én holnaptól prostituált leszek, mert ezt akarom csinálni. Ha van ilyen, akkor ezt örömmel hallanám, de hogyha valaki nem akarja nagy nyilvánosság előtt ezt kimondani, akkor jöjjön és mondj, csugja meg nekem, de szerintem ilyen nincs. Ezért ez nagyon fontos a nemek egyenlőségi szempontjából. És ahogy említettem, a jelentés arra mutat rá, hogy a tagállamoknak a svéd modellt kellene megvizsgálniuk, talán ez a legjobb követendő út. Remélem, hogy támogatni fogják ezt a jelentést. Nagyon érdekes és hasznos vitákat folytattam az árnyék jelentéstevőkkel, és nagyon konstruktív módon sikerült előre haladnunk. És szerintem most egy olyan jelentésünk van, amit mindenki támogathat, és valamennyien felsorakozhatunk mögötte. Rendkívül fontos téma ez a nők számára az egész Európai Unióban. Köszönöm szépen. És akkor most megnyitom a vitát. My micro? Ah, it's working. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Köszönöm, elnök úr. nyelvre van ö, tolmácsolás, ezért beszélhetek, nem tudok anyanyelvemen beszélni, de nem igazán. Szeretnék köszönetet mondani Hannibal asszonynak a munkáért, amit elvégzett. Én szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki módosító indítványokat terjesztett elő. 85%-unk hasonló módon állunk a prostitúcióhoz. Ellenezzük azt, hogy a saját testünket áruba bocsássuk. A módosító indítványaink két megközelítést mutatnak a prostitúcióval kapcsolatban, és Hannibal asszony is már említette ezt a két különböző megközelítést. Az egyik megközelítés azt tekinti, hogy a, a prostituáltat tekintik bűncselekmény követőnek, és ez az a megközelítés, aminek a a gazdaság, a piac megközelítés, hogyha nincsen kínálat, ha nincsen kereslet, akkor nem lenne kínálat. Szerintem a svéd modell nagyon jó, amit valami mindenkinek követnie kellene, és van egy másik megközelítés, amely azt mondja, hogy a nőknek joguk van, hogy eldöntsék, hogy mit csináljanak a saját testükkel. Én nem szeretném azokat az okokat most taglalni, hogy 98%-a a nőknek és lányoknak, akik prostituáltak, azok miért választották ezt a úgymond karriert, de a különböző tanulmányok és jelentések azt mutatják, hogy ezeknek az okoknak semmi közük a szabad választáshoz, választással. Azok a politikusok, akik azt a kiszsákmányolását támogatják a nőknek, azoknak azt szeretném mondani, amit a hogy ez a jele, jelentés nem akadályozza a szabad szexuális életet, hanem a kérdés, amit fel kell tenni, hogy miért kell megengedni a prostitúciót, és ennek összes következményét, a szervezetbűnözést és egyebeket. Meggyőződésem, hogy a kriminalizálása a a szexuális szolgáltatásoknak és így a prostitúciónak, az mindenképpen hasznos lenne a társadalom számára, és hogyha nem lenne prostitúció a társadalomban, akkor ezt senki sem szenvedné meg. Annyi jelentős tevőként támogatom azokat a módosítókat, amelyeknek az a célja, hogy a prostitúciót bűncselekménynek tekintsen, ugyanakkor van egy technikai észrevételem is. Ez a jelentés és a módosítóban összekeveredtek a a lányok, és a, mi az, hogy lány, hanem a fiatalkorú vagy a kiskorúakat nevezném. Tehát akik csak azt mondják, hogy hogy lányok, azok valószínűleg a fiatalkorúakra gondolnak, tehát meg kell mondani, nem szabad, hogy féljünk attól, hogy azt mondjuk, hogy a fiatalkorúak esetében pedig kifejezetten elfogadhatatlan. Tehát az, hogy lányok, az nem egy jogi fogalom hanem a 19 és 21 év közöttire gondolunk, vagy ennél fiatalabb, tehát itten egyértelműben és világosan kellene fogalmazni. Jobban oda kellene figyelni, hogy milyen kifejezéseket használunk. Talán a jelentéstevőnek harmonizálnia kellene a terminológiát. Az Egyesült Nemzetek gyermekjogi kartájában a gyerek az egy bizonyos életkor alatt lévő 10-12 éves korig gyerek, tehát az underage person angolul a megfelelő jogi kifejezés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék egy valamire reagálni az elhangzottakból. Nemrég tudtam meg, hogy a különböző tagállamok a gyerekeket, a lányokat különbözőképpen definiálják. Nos, a svéd kontextusban lány egy 18 évnél fiatalabb, tehát még kiskorú gyermek, de tudom, hogy különbségek vannak az egyes tagállamok beli definíció között, de szerintem a lány az gyermek. Ez az én definícióm, de tudom, hogy vannak különbségek. egy mellékes megjegyzésem lenne. Hogyha megnézzük a nemzetközi jogot, az ENSZ gyermekjogi egyezménye az egyik alapdokumentum a gyermekek jogaival kapcsolatban. Ott a gyermek kiskorú szemét jelent, tehát 18 évnél fiatalabbat. Nos, a lányokkal kapcsolatban mondhatjuk azt is, hogy ez 19-21 év közötti nőkre vonatkozik, vagy bármit, de gyermek nemzetközi értelemben inkább egy érzelem, nem pedig egy jogi kifejezés. Elnök, rendben. Hallgassuk meg a következő hozzászólót, Morvai asszonyt. Magyar nyelven szeretnék beszélni. Nagyon örülök ennek a jelentésnek. Be van kapcsolva, most lehet hallani? nagyon örülök ennek a jelentésnek és szvből gratulálok a jelentéstevőnek és mindazoknak akik dolgoztak rajta. két aspektusát szeretném kiemelni itt a vitában annak a szemléletváltásnak amit a prostitúcióval kapcsolatban ez a jelentés remélhetőleg el fog érni. az egyik kérdéskör az az hogy történelmi távlatokban a társadalom mindig egyedül a nőt tekintette bűnösnek azokban az összefüggésekben ahol erkölcsileg sznezett kérdésekben nő és férfi volt hogy gy mondjam érintve. az egyik ilyen kérdéskörről nemrég plenáris ülésen vitáztunk az abortusz kérdése ahol ugye mindig úgy merül fel a kérdés hogy hogy lehet hogy egy nő elköveti ezt a bűnt hogy megszaktatja a terhességét de alig alig beszélünk vagy beszéltünk történelmi léptékben arról hogy hogy lehet hogy egy férfi annyira felelőtlen hogy teherbe ejt egy olyan nőt akár alkalmi kapcsolatban akár házasságban aki nem akar gyereket. E, vagy hogy lehet egy férfi olyan felelőtlen hogy magára hagyja azt a nőt akit e, e, teherbe ejtett és nem hajlandó semmiféle felelősséget vállalni a tettei következményeiért. de még olyan helyzetben is mint a nők elleni erőszak nagyon sokszor áttesszük a felelősséget az áldozatra a nőre és azt kérdezzük hogy miért nem megy el ha nem tetszik neki hogy bántalmazzák miért nem megy el why doesn't she just leave? Eh, ahelyett hogy azt kérdeznénk hogy miért bántalmaz valaki egy nőt és a reflektorfényt átiránytanánk az áldozatról az elkövetőre most végre ennek a jelentésnek a kapcsán a prostitúció kérdéskörében ezt a bizonyos reflektorfényt átiránytjuk a nőről e, a férfira az elkövetőre hogy gy mondjam ő az aki úgy dönt hogy e, neki joga van mert a társadalom valamiért ezt sugallja neki e, joga van pénzért tárgyként kezelni egy nőt amikor éppen arra van kedve. miről is szól a prostitúció mi a lényege? arról hogy pénzért meg tudja valaki venni a jogot arra hogy méltóságától megfosztott személyként azaz tárgyként kezeljen valakit. fizet ezért nem kell megkérdeznie hogy hogy hívják a nőt ha éppen akarja megkérdezheti ha nem akkor nem nem kell megkérdeznie hogy hogy került oda jó kedvében csinálja ezt idézőjelben vagy pedig azért mert nem tud enni adni a gyerekének vagy azért mert eh, eh, gyerekkorában maga is szexuális abúzus áldozata volt és a többi nem kell megkérdeznie hogy hogy van ma eh, mi, mik foglalkoztatják min gondolkodik milyen érzései vannak de ha éppen akarja meg is kérdezheti ez teljesen rajta múlik. fontos tehát a reflektorfényt átiránytani ilyen hosszú történelmi idők után végre a prostituált bűnös nőről a bűnös férfira aki úgy dönt hogy prostituáltat vesz igénybe. még egy nagyon fontos szempont a, madonna whore split ugye az angol nyelvű szakirodalomban tehát hogy a, nőket klasszikusan két szerepben ábrázolják és a férfiakban is ugye túl mélyen rögzült ez a megkülönböztetés van a feleségem ugye aki a gyermekeimnek az édesanyja aki adott esetben érzelmileg is társam a háztartást vezeti stb. stb. és van a prostituált aki a szexualitásomnak és a vágyaimnak a tárgya. addig soha nem fogunk tudni érett és a nők számára is egyenjogúságot és egyenlő méltóságot adó heteroszexuális párkapcsolatokról beszélni amg ez a éles különbségtétel meg nem szűnik és amg nem érhet össze egy nőben eh, a, az érzékiség és az érzelem és azok a szerepek amiket most gy mesterségesen külön tart a társadalom. még nagyon röviden hadd mondjam hogy abban is szemléletváltást hoz ez a jelentés hogy mit is gondolunk a szabad döntés fogalmáról. a szabad döntésről sokan úgy gondolják hogy, hogy egy ember egy egyén megteheti azt hogy tehát hogy teljes kontroll gyakorol az élete és a, teste fölött olyan mértékig hogy akár hogyha olyan helyzetbe kerül eladhatja a veséjét például volt egy nagyon érdekes francia jogeset amikor egy ilyen vásárban egy mutatványosnak azért fizettek hogy valamilyen gusztustalan anyaggal vagy tárggyal célba dobhassanak rá és a bróság azt mondta hogy ez nem megy ilyen szerződést az állam nem hagyhat jóvá nem rendelkezhet valaki szabadon a saját emberi méltóságáról ilyen mértékig. ez ugye egy értékrendbeli kérdés hogy mit is jelent az emberi méltóság meddig mondhat le valaki szabadon a saját emberi méltóságáról. az én filozófiai és értékrendbeli felfogásom szerint minden egyes ember valamilyen céllal jött erre a világra minden egyes embernek férfinak és nőnek küldetése van ezen a világon és valóban ahogy a raportőr helyesen mondta nem gondolom hogy akár egyetlen egy olyan nő is van ezen a világon aki azzal a küldetéssel jött a világra hogy napi ten fifteen férfit pénzért kielégtsen ennél nemesebb és méltóságteljesebb küldetése van minden egyes nőtársunknak ezért maximálisan támogatom ezt a jelentést és a többieket is erre kérem. köszönöm. Uh, köszönöm szépen, Zuber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés és a hozzá kapcsolódó kompromisszumos módosító indítványok pozitív irányba mutatnak. Segítenek abban, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség ügyét előbbre vigyük, és jobban garantálják a nők jogát. Tehát támogatni fogjuk ezt a jelentést. Nem tudjuk majd az összes módosító, az összes kompromisszumos módosítót támogatni, de a legtöbb támogatásunkat élvezi. Hogyha pedig ezeket elfogadják, illetve hogyha nem lesz olyan módosító, amely a általunk a prostitúcióról és a nők jogáról, illetve az emberi jogokról való elképzeléseknek gyökeresen ellentmond, akkor a jelentést is támogatni fogjuk. Úgy gondolom, hogy egy pozitív munka, munkát végzett a jelentéstevő. És anélkül, hogy meg akarnék ismételni, bármit, egy korábbi vitát, amelyet a korábbi általunk benyújtott módosító kapcsán lefolytattunk, annyit el szeretnék mondani, hogy nem fogadjuk el azt a tényt, hogy a prostitúció munkához volna, vagy szolgáltatáshoz, vagy, vagy szakmához volna hasonlítható. Számunkra a szakma egy olyasféle dolog, amely méltóságot ad az embernek, amely hozzájárul a társadalom működéséhez, és amely egy emberi eh, feltételeket biztosít, eh, úgy, hogy az embernek segít a saját boldogságának elérésébe is. Nem tudhatjuk tehát a meggyőződésünk alapján a prostitúciót szakmának tekinteni, hiszen ez gyökeresen ellentmond az egyén jogainak és az egyén intimitáshoz való jogának is. Nem fenntartható az, hogy egy ember teste és ö, személye árulnak tekintessék, amelyel kereskedhetünk. Éppen ezért a módosítók szintjén, amelyeket benyújtottunk, ezt a meggyőződésünket, ebbéli koncepcionális gondolkodásunkat is kifejezésre juttattuk. Úgy gondoljuk, hogy az a társadalom, amelyért dolgozunk, amelyben élni szeretnénk, egy az ember méltóságát biztosító társadalom kell, hogy legyen, és nem gondolhatjuk azt, hogy egy nő testét, vagy egy ember teste bármilyen más árucikhez lenne hasonlítható. Éppen ezért minden olyan erőfeszítés a jogalkotása vagy a vélemények írása szintjén is, amelyek ebbe, amely ebbe az irányba mutat támogatandó. Úgy gondolom, hogy a közgondolkodást és a politikát is át kell alakítanunk, így járulhatunk hozzá az ügy előreviteléhez. Nem tudom, Nébler asszony, vagy Zaborszka asszony volt először, Nébler asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy későn jöttem, csak a delegációs ülésemet kellett vezetnem. Egyébként itt is a arab térségben a női jogokról volt szó, és ez egy fontos téma volt, és kicsit elcsúsztunk az időben. Köszönöm szépen hogy megírták ezt a jelentést, és Méri Hanibolnak külön köszönettel tartozom, aki egy nagyszerű jelentést készített el. Módosító indítványokat nyújtottam be én magam is, és hozzászólásomban amellett érvelek, hogy az általában benyújtott módosítókat jobban megértsék. És kérem a jelentéstevő asszonyt, hogy adjon lehetőséget majd arra, hogy holnap a szavazáskor, amikor a kompromisszumos módosítókról vitázunk, kifejezésre juttathassam a néhol eltérő véleményemet. Németországban 2002-ben az egyik legliberálisabb prostitúciós törvényt fogadta el a német parlament, egész Európáról beszélek most, a szociáldemokrata zöld koalíció liberalizálta teljes egészében a prostitúciót Németországban, és kijelentette, hogy a prostitúció csak egy olyan szakma, mint az összes többi. Hál' Istennek az új kormány erre reagált, és az elkövetkező hetekben módosítani fogják, átalakítják ezt a nagyon liberális prostitúciós törvényt, de nagyon fontos számomra, hogy a kollégák megértsék, hogy honnan jövök én. Németországban gyökeresen más a helyzet, mint más tagállamokban. Kérésem pedig az, hogy a prostitúció és a kényszer prostitúció között tegyünk különbséget a jelentéstervezetben, tervezetben, hogyha a kollégák a német közszolgálati adásokat, vagy akár a magánadásokat nézik, nos hát itt rengeteg olyan vitafórumban résztvevő van, aki azt mondja, hogy a prostitúciót korlátozni kell, és erre társadalmi felhördülés a válasz. A prostituáltak érdekképviselete nagyon erős Németországban, és nagyon erős az a vélekedés is, társadalmi vélekedés, mi szerint, hogy a prostitúciót nem szabad korlátozni. Ugyanakkor pedig azt is látni kell, meggyőződésem szerint, ha korlátozzuk a prostitúciót, vagy esetleg betiltjuk, esetleg az Európai Unió szintjén egy ilyen jogszabályt fogadunk el, az illegalitásba kényszerítjük ezt a jelenséget. Ráadásul ezért sokkal inkább azokat a szankciókat érdemes megragadni, amelyek nem a prostituáltakat sújtják, hanem mondjuk a futtatót, a kitartót, a bordéház üzemeltetőjét, akik nem ellenőrzik a feltételeket, esetleg fiatalkorú prostituáltak dolgozhatnak a bordéházaikban. Ugyanakkor még egyszer mondom, a teljes prostitú- a prostitúció teljes tilalma mellett való érvelés megítélésem szerint nagy veszélyekkel jár. Utolsó észrevetelem, Morvai Krisztinának teljesen igaza van. Az a kérdés, hogy hol ér véget a nő saját teste fölötti joga. Ez az a kérdés. És hát itt ez egy értékalapú vita, olyan értékalapú vita, amely más témák kapcsán is felszínre kerül, mondjuk amikor Zaborszka asszony a meg nem született élet eh, védelméről beszél, ugyanilyen értékvita állunk szemben akkor is, amikor azt a kérdést vesztjük föl, vetjük föl, hogy a nő rendelkezhet a meg nem született élet fölött vagy sem. Az egyik szélsőség ugye azt mondja, csak a nő dönthet a saját testéről, a másik eh, vélemény pedig eh, az emberi méltóságra alapozza az érvelését, és egész egyszerűen fel akarom mutatni, hogy e két értékelv között kell lavíroznunk, kell megtalálnunk a megfelelő e, támogatást. Mindenképpen támogatni akarom ezt a jelentést, mert ez egy jó és nagyon fontos jelentés, de kérem Hannibal asszonyt még egyszer, hogy a szavazás során a, elmondhassam, hogy nagyon fontos számomra a kényszer prostitúció és a jelző nélküli prostitúció közötti különbség, de még egyszer mondom, ez a német helyzet fényében, tükrében érthető meg leginkább. Ennek segítségével, ha ezt elfogadják, én is jobban tudom majd támogatni az egész jelentést. Köszönöm. Egy valamit szeretnék még valamit tisztázni. Általában senki senkinek nem engedézem, hogy a szavazás közben szólaljon föl, hiszen általában szavazunk, és utána, vitázunk, utána pedig szavazunk, és legfeljebb a jelentéstevő ragadhatja meg a szót. Tehát egész egyszerűen szavazás során csak szavazunk, nem folytatunk, nem nyitunk már vitát holnap. Ma van a vita, tehát kérem Nibler asszony, ezt vegye figyelembe. És ez minden szavazásra vonatkozik, nem csak önre vonatkozik, vagy az ön véleményére, vagy erre a prostitúcióról szóló jelentésre. A szavazás során csak a jelentéstevő kaphat szót. Nibler asszony, tessék. Elnézést, hogy még egyszer megragadom a szót. Nem akarok felszólalni holnap, csak azt akarom... Uh, mondani, hogy nem okafogyottá vált az én eh, módosítom, eh, hanem szavaz. Szeretném, hogy szavazzunk erről. Nem kadük, nem okafogyott. Hogy válaszoljak, mondja Hannibal asszony. Nem lesz ez kadük, az ön módosítója sem lesz kadük, az okafogyott. Az ön módosítójáról is szavazni fogunk holnap. Ezt akartam csak elmondani. Most pedig Zaborszka asszony kapszott. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ebben a parlamenti ciklusban is foglalkozunk a prostitúció kérdésével. Az elmúlt ciklusban két-háromszor cseréltünk eszmét, hogy nem ugyan vitáztunk erről a kérdésről. Egyből bevezettőmben. Meg szeretném köszönni önnek a meghallgatást, amelyet megszervezett karácsony előtt. Itt a meghallgatáson a prostitúcióról volt szó, nagyon sok fontos szakértő jött el és szólalt föl több tagállamból. Nagyon hasznos volt ez a meghallgatás. Hogyha valaki érdekel ez a kérdés, ha valaki látni akarja a helyzetet a prostitúció piacán, akkor ez a meghallgatás nagyon sokat segített abban, hogy lássa, megértse, milyen a helyzet. Több mint tíz éve foglalkozom én magam ezzel a kérdéssel, és megállapíthatom, hogy a prostitúciót értékelő gondolkodásmód, hogy nem hogy a filozófia változik. Hiszen már nem csak a kényszer prostitúcióról beszélünk, ezt mindig is elutasítottuk, száz százalékban, nem mi személyesen, hanem az emberek, hanem az önkéntes prostitúció fogalma is megjelent. Egy új gondolkodásmód terjedett el, és ezt a meghallgatás során is tetten érhettük. Mindez, amiről Zuber asszony beszélt, tehát hogy létezik legális prostitúció, és hogy a legális prostitúciót ma másként látjuk, értékeljük, mint tíz évvel ezelőtt. Erről, erre gondolok, erről beszélek, erről a jelenségről. Ezért kérem Hannibal asszonyt, illetve megköszönöm Hannibal asszony munkáját, hiszen nem könnyű feladatot látott el, amikor a jelentését készítette. Persze, nyilván úgy áll a dolog, hogy az EU szinten lévő ajánlások között egyrészt, másrészt a tagállami jogszabályok között ellentmondások is mutatkozhatnak, és mindig meg kell vizsgálnunk majd azt az európai szintéren, hogy a tagállamok hogyan szabályozzák ezt a kérdést. Én a saját tapasztalatom ról szólhatok. Biztos tudják, hogy mind politikai, mind személyes életemben az élet mellett szállok síkra, és a meg nem született élet mellett kardoskodom. Egy szóval ezt védem. A szlovák köztársaság egy nagyon liberális abortusz törvényt fogadott el a cseh köztársaság, és a szlovák köztársaság 1955 óta olyan Abortus törvény van érvényben, amelyben minden korlátozás nélkül végeztetheti el az abortuszt a nő a saját kérésére. Van egy, egy bizonyos határidő, hogy meddig természetesen. Nos, én egész politikai tevékenységem során mindig az élet védelme mellett voltam, és hasonlatosan állok a prostitúció területén. Az ember méltóságáról van itt szó, és az emberi méltóság védelme egy alapjog. Ugyanakkor értem azokat a kollégáimat, azon képviselőtársaimat, akik a tagállamokon belüli, vagy a saját államokon belüli szabályozásról, eh, szabályozásra is figyelnek. Most pedig árnyék jelentéstevőként szeretnék hozzászólni a kérdéshez. Frakcióm, a néppárti frakció támogatni fogja a kompromisszumokat, kérünk részenként, és kérünk külön szavazást is a szavazás során. Azért, mert az egyes tagállamok ellentmondásos jogszabályaira is kitekintéssel szeretnénk lenni. Megvitattuk ezeket a kérdéseket, és meg vagyok róla győződve, hogy holnap a szavazás során el tudjuk majd fogadni ezt a jelentést. Biztos vagyok benne, hogy ezzel a parlamentünk fontos üzenetet ad az Európai Unió irányába. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Valójában az egy olyan kérdés, amihez ö, időnként ö, szinte minden évben mindig visszatérünk. Legalább tíz éve ez így van, amióta én is itt vagyok. Eléggé ellentmondásos téma, és különböző vélemények ütköznek. Vannak olyan pontok, amikben egyetértünk valamennyien, és vannak bizonyos kérdéseknek az elemzésében, amiben nem értünk egyet, de vannak olyanok, amelyekben, hogyha nem is egyhangúság van, de egy, azért egy átfogó egyetértés például az emberkereskedelem nem feltétlenül kapcsolódik a prostitúcióhoz. Vannak, akik emberkereskedelem áldozatainak egy része prostituáltként, prostitúcionál köt ki, de például a gyerekprostitúciót is szerintem mindenki elítéli, ott azon senki számára sem elfogadható de van, vannak más egyéb tevékenységek is, amikkel ugyanez a helyzet. És ugyanez al, alkalmazható más dolgokra is. Ugye Lible asszony is ugye beszélt, a, vagy amit Zaborszka asszony e, e, együtt szerveztünk egy fellépést éppen annak érdekében, hogy leleplezzük azt, amikor e, valakit prostitúcióba kényszerítenek. Tehát itt van sok minden. Mindazonáltal van néhány olyan pont, vannak kollégák, akik nem nincsenek ma itt, de vannak azok a, olyan aspektusok, amik nem annyira egyértelműek és világosak. Tehát vannak olyan, ahol nem olyan egyszerű ö, állást foglalni és eldönteni, hogy egy-egy intézkedésnek milyen pozitív hatása van. Betiltani a prostitúciót teljes mértékben, nem tudom, kétségeim vannak felvetődik bennem, hogy az meghozhatja a pozitív eredményeket. Miért van a kétségeim? Mert hogyha azokat a tapasztalatokat veszem, ami nagyon sok országban megvan, akkor kétségeim vannak, és ugyanakkor saját tapasztalatom alapján az a bevélemem, hogy egy, egy jogi keret, ami egyértelműen meghatározza és bizonyos követelményekkel, jogi például, hogy jogi biztonságot is adjanak a prostituáltoknak, az talán jobban lehetővé tenni, hogy egyes esetekben ezek a személyek fel, te, felhagyhassanak ezzel a tevékenységgel. Más esetekben vannak bizonyos bűncselekmények, amiket viszont jobban lehetne üldözni. Tehát az, hogy el egy, egy abszolút tiltás mögé rejteni ezt a tevékenységet, az nem lenne helyes, mert ez a tevékenység akkor is létezni fog, ha tiltjuk, hanem Jobb lenne ezért egy világos, egyértelmű keretet adni, ami nagyon hatékonyan jel lehetővé tenni, hogy a bizonyos gyakorlatokat üldözhessük, például a kényszerprostitúciót vagy a gyermekprostitúciót, és az ilyen és ilyen jellegű tevékenységeket. Ha megnézzük a különböző európai modelleket, akkor számosat találunk, vannak amelyek bizonyos tekintetben hatékonyak, mások nem, és éppen ezért vannak kétségeim. Például büntetni a ö, szolgáltatás igénybevevőjét, még az sem biztos, hogy megoldja a problémát és hogyha nem akarjuk a prostituáltakat hibáztatni, vagy a transzexuálisokat, az a tény, hogy a tevékenységet tekintjük bűncselekménynek, még akkor sem, hogyha közvetlenül őket, az megint csak kockázati helyzetet hoz létre. Ez az egyik vetülete a dolognak ami pedig a tevékenység jogosságát illeti. Vannak, akik kapcsolatban álltak olyan szervezetekkel, akik prostituáltakat képviselek. Én magam beszéltem számos olyan nőszervezettel, de férfi szervezetekkel is, akik úgynevezett szexuális dolgozók, és akik viszont ahhoz ragaszkodnak, és a saját méltóságukat védik, úgyhogy ez a paternalizmus nem biztos, hogy jó, tehát ez nekem probléma. Mert most azt mondani, hogy ez az, a munka, ez méltósággal végezhető-e vagy se, hát ezt milyen alapon döntöm el? Vannak más munkák is, amik a méltóságtól távol állnak szerintem. Tehát egyszerűen stigmatizálhatjuk-e ezt a tevékenységet? ha ezen szer, a, képvis, a szexuális dolgozók szervezeteit hallgatjuk, akkor azt látjuk, hogy ott is vannak olyan álláspontok, amik ugyancsak jogosak. És stigmatizálni a dolgokat ilyen módon egy kicsit veszélyesnek tűnik. Inkább egy olyan megközelítést szeretnék, amit Nible asszony mondott, hogy húzzuk meg azokat a vonalakat, amiket semmiképpen sem szabad átlépni, és ami semmiképpen sem megengedhető. A többi, a többi dolgot pedig egy kicsit rugalmasabban kellene kezelni, mert nem egy olyan kérdéssel vagyunk, állunk szemben, amit egy egyszerű tiltással meg tudunk oldani. Ez így nem fog megoldódni. Ami pedig a nőknek a jogait, illeti azokat, akik belépnek ebbe a hálózatba, azokat pedig egyszerűen azáltal, hogy ez a tevékenység látható, elismert, ez a személyeknek nagyobb biztonságot ad azért, hogy bizonyos jogaikat érvényesíteni tudják, hogy adott esetben ki is tudjanak lépni ebből a tevékenységi körből. Ez egy vita, olyan vita, ami érzelmeket vált ki, és még egyszer mondom, hogy ez évek óta megy, én részemről legalább tíz éve foly, követem ezt, és az én álláspontom is változott a viták kapcsán de bizonyos tekintetben félek egyes aspektusainak ennek a jelentésnek. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez lenne az abszolút helyes út nagyon sok véleménykülönbség van, illetve az Európai Uniós országok rendszerei is erősen eltérőek, ugyanakkor vannak bizonyos pontok, amikben mindenki egyetért, és az az a terület, amivel javítani tudjuk ezen személyeknek az életét javítani. Nem arról van szó, hogy értékítéletet kellene mondani, hanem bizonyos problémákat kellene megoldanunk vannak olyan helyzetek, amik hátrányosak az egyénnek és a társadalomnak is. Mindenben nem tudunk egyetérteni, mondja az elnök, ez így igaz, de nagyon sok mindenben viszont egyetértünk. Van-e valaki, aki a bizottság részéről szeretne hozzászólni? Nem? Ebben az esetben megadom a szót Hannibal asszonynak jelentéskészítőjének. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában mindenképpen konstruktív párbeszédnek tekinthetjük, és nagyon tisztelettudóan egyet nem értést is kifejezhetők. 2012-ben is volt egy viták, és az nem volt ilyen. Tehát mindenkinek még egyszer nagyon őszintén köszönöm azt, ahogy kezeltük ezt a vitát, és köszönöm a nagyon konstruktív javaslatokat is. A vita valójában számos kérdést felvetett, és szeretném azzal kezdeni Nibel asszony és Zaborszka asszonynak a Nibel asszonyjal kezdem először, mert ő szólt hozzá először. Ami a kényszerprostitúciót illeti, tudom, hogy különböző felfogásaink vannak ezzel kapcsolatban, és én elismer, elfogadom azt, amit Németországgal mondott, és azt, hogy Németországban mi lenne a helyzet, hogyha változtatnának uh, egészen másképpen tekintenek erre a dologra különböző rendszerekben. Ön ugye felkészített ugyancsak módosítókat a prostitúcióra, és külön választja a sima prostitúciót. Készen állok ezt elfogadni, tehát nyilvánvalóan nem csak a prostitúció van, hanem van a prostitúció is, ezek különbségek, és örülök, és szívesen megteszem ezt a különbségtételt és én ezt eh, én magam is támogatom. Eh, valószínűleg ez az egyik lényeges eh, észrevétel a Ugyanakkor a svéd modellt bár nagyon szimpatikus, mégsem lehetne rákényszeríteni minden tagállamra. Ugye saját kezdeményezésű jelentésről van szó, és itt alapvetően az európai helyzet elemzése a fő feladatunk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ilyen típusú jelentésekben, hogy valamilyen végkövetkeztetésre is jussunk. És Weber úrnak a szöveg, ez a szöveg, ez bizonyos utat követ nem szeretném, hogyha valami olyan jönne ki az egészből, hogy egy konkrét javaslatként terjesszük elő. Ezért vizsgáltam meg nagyon óvatosan mindezeket, és a svéd modellt, mint ajánlató modellt lettem. A prostitúció teljes betiltása, ugye ezt többen felvetették, nem feltétlenül az, hogy most a ö, vevőjét, vagy az értékesítőjét a szolgáltatásnak ö, bűnözőnek tekintjük, eztől nem oldódik meg a probléma. Eddig ez volt az egyetlen ö, szabályozási keret, ami valamilyen mértékben csökkentette a prostitúciót. Ezért gondolom, hogy ez az irány lenne hosszabb távon. A többi megoldások nem, oldott, nem hoztak megoldást. A legalizálás, a nőnek a ö, kriminalizálása sem, tehát egyik sem csökkentette a prostitúció arányát. Az egyetlen, ami úgy tűnik, hogy működik, ez az, hogyha a vásárlót, a szolgáltatás vásárlóját tekintjük, tekintjük bűncselekmény elkövetőnek. Úgyhogy ezért én ezt ö, javasolnám, mert úgy tűnik ez az egyetlen ö, megoldás, és ezzel tudjuk talán elérni azt, amit szeretnénk. És nem, nem arról van szó, hogy stigmatizálni, vagy megítélni akarjuk azokat a nőket, akik ezt a tevékenységet folytatják, hanem egyenlő, nemek egyenlőségéről, emberi méltóságról van szó. És az ellen vagyunk, illetve vagyok, a prostitúciót ellenzen, mert szerintem ez ellenébe ha, megy a nemek egyenlőségének. Tehát itt nem a személyeket akarjuk elítélni, akik ezt a tevékenységet folytatják. Nagyon világos, és minden módosítót támogatni fogok, amíg például támogatják azokat a nőket, akik ki akarnak szállni ebből a tevékenységből. Hogy legyen egy kellően biztonságos környezet mert ahogy a bevezetőmben is elmondtam, nem hiszem el, hogy a nők önként választják, hogy prostituáltak legyenek. Bizonyos feltételek, gazdasági, egyéb feltételek erre tolják őket, adott esetben pedofília áldozatai voltak, nem erőszakot követtek el rajtuk. Tehát nem hiszem, hogy szabad választás lenne. És a tanulmányok is azt mutatják, hogy a legtöbb nő, aki prostitúcióban van, szeretne kikerülni. Ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok adjanak olyan szolgáltatásokat, amik lehetővé teszik számukra, hogy elhagyják ezt a tevékenységet. Tehát mindent meg kell tennünk a prostitúcióban a lévő nőknek, megkapják a tiszteletet, a méltóságot, tehát ne stigmatizáljuk őket, tehát ez a jelentés is erre hat. Remélem, eh, Nibel asszony, hogy eh, ezek a pontok megfelelnek annak, amit ön is felvetett. Szaborszka asszony, eh, nagyon örülök annak, hogy a néppárt is támogatni fogja ezt, mert ez egy fontos jelentés, és fontos, hogy legalább az alapdolgokban konszenzus legyen és ez segített abban, hogy hogyan lépjünk tovább. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy azért bizonyos alapokban értsünk egyet. Van még itt néhány egyéb dolog, ami a gyermekkorú vagy fiatalkorúakat életi. Ezt megvizsgálom. Én nem igazán használtam, úgy emlékszem, a lányok kifejezést, éppen azért, mert a tagállamoknak ugye különböző az egyetértési korhatárok. Niből azt ugye említette a 21 éves kort is. Az Egyesült Királyságban 16 év az egyetértési szöke. Tehát itt valami olyan megfogalmazás kell, ami minden tagállamra elfogadható vagy vonatkoztatható. Ezért volt ez az underage, tehát a korhatár alatti személyeknek kell abszolút védelmet adni, és amely az a korhatár alatti fiatal lányok és nők esetében ugye bűncselekmény a, az elkövetés. És ami a bűnözésről beszélünk, az is fontos, hogy sokan hangsúlyozták, hogy nagyon ö, komoly bűncselekmények ö, kapcsolódnak a ö, prostitúcióhoz, az emberkereskedelem, a különböző csempészet és egyéb ügyek, tehát nagyon fontos ez, és ez ellen fel kell lépni. Ha csökkentjük a keresletet, akkor nyilvánvalóan az ehhez kapcsolódó bűncselekmények is csökkennek. És azt hiszem, hogy ezek voltak a legfontosabb pontok, amiket szerettem volna felvetni, és nagyon örülök, hogy ennyire konstruktív vitát tudtunk folytatni ebben a témában. És hát holnap majd szavazunk, és köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és azt hiszem, ahogy a jelentéstevője is elmondta, egy nagyon jó vitát folytattunk, és holnap pedig szavazás következik, és februárban kerül majd plenárisra, valószínűleg a második ülésen. És ezzel, ezzel a napirendi témának a végére értünk, most pedig koordinátori ülés következik. A délelőtti ülést ezzel berekeztem. A koordinátori ülést viszont 11 óra 30 előtt nem tudjuk elkezdeni, de, de úgy tűnik, hogy itt vannak Úgyhogy lehet, hogy azonnal is tudjuk folytatni. Exactly.